menedzsment szabályzatának megfelelően történik. A jogi szakbizottság június 19-i ülésén a következő ellenőrzést végezte Thierry Cornier és Patricia Lalonde asszony dokumentumainak az ellenőrzését, és a következő javaslatot tette, május 18-ától érvényesek az